Otwieram posiedzenie. Otwieram posiedzenie A 2009. április 7-én felfüggesztett ülés szakot megnyitottnak nyilvánítom, és kérem foglaljanak helyet. Most kezdtük el az ülésszakot néhány másodperccel ezelőtt. A 2010 április 7-i jegyzőkönyv rendelkezésre áll. Van-e valakinek megjegyzés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadottnak tekintjük.